So we will start to vote. And now points. Szavazunk. Hatos napi rendi pont az Európai Unión belüli szolgáltatásokról szavazunk. Szirpe Pietikainen a jelentéstevő. A jelentés tervezetet fogjuk ma elfogadni. 122-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 123-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 124, 124-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrzést kérnek? Rendben, ellenőrizzük a 125-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 126-os módosító, 3, 127-es, három részben, első rész, A 127-es módosítóról szavazunk tehát, mondja az elnök, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 127 három részben, mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette. Ellenőrizzük a második részt rendben, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elfogadva. 127-es módosító harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 128-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 129-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 130-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 132-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 134-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 135-ös módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók. Szerintem ellenőriznünk kell. 135-ös <coughs> második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 136-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 137-es módosító mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőriznünk kell a 137-est, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, most pedig lezárom. Elfogadva. 138-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 143-as, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 149-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 153-as módosító, két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 154-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 166, 167, 168, ezek azonosak mellette ellene tartózkodók elfogadva, 176-os módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 179-es módosító három részben, Nem, nem, egy, egy, nincsenek részei, 179-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 178-as, ennek van három része, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 184-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 186-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 187-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 188 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 192-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrzést kérnek a 192-eshez rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 195-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 197-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 199 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók Ellenőrizzük a 17-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 202-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 204 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 205 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 203 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 207 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 206 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 208 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 209 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 210 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 217-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 219 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 233-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 234 és 235 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 236 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 215 és 273-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 241, 242 mellette, 241, e, 242 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, persze ellenőrizhetjük, 241-242, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 243-as módosító mellette ellene 243 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 243-as rendben, 243, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 244-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 252 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 2, 152 eh, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 278-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 253-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 251-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 283-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 287-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 284 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 285-ös mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell a 285-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 288 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 289, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 292, 91, 294, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettő kilencvenkettő, két részben első rész. A Gyuriban maradt a szavazókártyám. Hozzák nekem, Tudom, hogy kártyával most még nem tudok szavazni, de ha megengedik, akkor készfeltartással szavaznék, azt lehet? Elnézést, de nem tudjuk az ön szavazatát is figyelembe venni, mert nincs itt a szavazókártyája. Hogyha az önszavazata megváltoztatja a, a, az eredményt, akkor nem, számolhat, nem tudjuk beleszámolni a szavazatát. A júriban, amikor nincs nálam a, a szavazókártyám, akkor is hagynak, hogy szavazzak, és az a júri, nem a fem. Aha, uh, which, which, uh, which now, which now we, we need? Uh, we need 290. Okay. Second part, 290. Aha. 91. Dear colleagues, Dear colleagues, two, no, 289, yeah? 289. Which part? Which part we need? Ah. Aha, dear colleagues, 290. Kedves kollégák, 290, 291, 292. Második rész. Elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. It falls. It's rejected anyway. It's rejected. Elutasítva. 292 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 302-es módosító mellette, ellene, 302-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 305 és 306 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 311-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 312 mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 3-as kompromisszumot? Rendben, ellenőrizzük a hármas kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ötvenhatos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum Rendben, ellenőrizhetjük, ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73-as mellette. Ellenőrizzük a 70-est, rendben. Ellenőrizzük a 70-est. 70-es módosító, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom elutasítva. 73-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 81-82 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrizzük a 81 és 82-es módosítókat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 84-es mellette elnézést mondja az elnök, ez okafogyottá vált, 85-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 100-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 103 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 102-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 72-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 119 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 117 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 120 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 121. Két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, egy, egyes, hármas és tizennégyes, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-9-16 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-15-17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 13-asról, 15-ösről és 17-esről együtt szavaztunk, mert azonosak. Mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 23 és 26, ezek azonosak mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20-30-34, ezek azonosak mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 31-est? Rendben, ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Ne ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig elektronikusan szavazunk, a jelentés tervezetről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok Szirpe Pietekájnán jelentéstevőnek, az összes árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. And, and um, congratulations to Lea. <laughs> yeah, okay. dear colleagues point seven on the agenda interim report on the MF a hetes napi rendi pont következik 2021-27 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről időközi jelentés. Irácsa Garcia Perez véleményéről van szó, és ezt fogjuk most elfogadni. 9-es mellette, ellene, módosi, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 5 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részt szeretnék ellenőrizni? Rendben van, akkor a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 az SND részenkénti szavazást kért első rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 32-es első része, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hát akkor magasabbra kellett volna emelni a kezeket. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk, úgy vélem, de inkább ellenőrizzük le. Harmadik rész. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Egy szavazattal, ez tényleg nehéz volt meglátni. Egyes módosítom mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Szavazhatnánk csoportban 1-től 8-ig? Nem? Jó, hát akkor kettő mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Három mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Öt mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hat mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hét mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk és 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Rendben van. Gratulálunk Irácsénak és az összes árnyékjelentéstevőnek, aki együtt dolgozott vele ezen a témán. A nyolcas napi rendi pont következik. Európai Regionális Fejlesztési Alap, és most nem fogom felolvasni, mondja az asszony, hogy milyen egyéb alapok. A módosítók elfogadására kerül most sor. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 két részben első rész mellette ellene, illetve az első rész kiesett. Az első részről nem kell tehát szavaznunk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19. Két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as. Két rész, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Elnézést, elnézést, mondja az elnök azt, hogy az első rész kiesett. Tehát most a 20-as módosító második részéről szavazunk. Mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni a második részt? Rendben van, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk tehát. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Sorry, sorry, sorry, there, there is... Mhm. It's here. We voted on 40, ah. but it was mhm, falling. Mm -hmm. Just to Colleagues, we voted. Kollégák, a 30-asról szavaztunk, de ez kiesett, mert a 41-eset elfogadtuk, úgyhogy ezt szeretném csak így tájékoztatásképpen közölni. Köszönöm szépen, köszönjük Julie Görling munkáját és az árnyék jelentéstevők munkáját is, hogy foglalkoztak ezzel a témával. Köszönöm. Yeah. Uh, point nine, uh, the situation... 9 napi rendi pont a fogyatékossággal élő nők helyzete. Eszterász Ferragut kollégánk az előadó, szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása és állásfoglalási indítvány elfogadása. négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette Az első rész ugye kiesett, jó. Akkor a 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene, Melyiket is szeretnék ellenőrizni? A 22-est? Jó, ellenőrizzük a 22-est. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A 23-asnál járunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 27 mellette. A 26-ost ellenőrizzük, rendben van, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 27 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29. Három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, a 29-es második részét ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31. Három részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a második rész, ellenőrizzük a második részt, rendben van, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette. Kollégák mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük a 33-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincnyolc, harmincnyolc, Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részt szeretnék ellenőrizni, ám legyen, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, három mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk négy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hatos két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A második részt ellenőrizni fogjuk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tíz, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás következik az állásfoglalási indítványról a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Eszteres Ferragut kollégának, valamint az árnyék jelentéstevőknek. És akkor van még egy szavazásunk, That is the cover, no. No? This no. one, this one. Aha, uh-huh. and now? Uh, the, there are two requests for the floor. Yes, please. Uh, uh, Zaborska, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament házszabálya értelmében szeretném, hogyha helyet adhatnék a kisebbségi állásfoglalásnak ebben a témában. Uh-huh. minority position. On this file. On this file. Mm -hmm. For me. Mm. That You, you need to ask. Sorry. Yes, please. I ask, this, I ask the same. Ugyanezt szeretném kérni én is, mint Zaborszka asszony, tehát kisebbségi állásfoglalás. A, a szavazás után lehet ezt megtenni, jó? Jó. Uh, Uh, Következik a szobeli válaszigénylő kérdése elfogadása fogyatékossággal élő nők helyzete témájában. A teljes szövegről szavazunk. Hogyan szavazunk vajon? Géppel? Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szóbeli igénylő kérdésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Everybody's vote now. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nem. Yes, it, okay, I think we can close. And the vote now is closed. Most zárom le a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. To give that.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 Dear colleagues. Tisztelt kollégák! A tízes napi rendi ponthoz érkeztünk. Európai Cselekvési Hét a leánygyermekekért. Representatives and the Girls Ambassadors would present uh, kire... A szakbizottságunkban üdvözölhetünk két lányjogi aktivistát, a One szervezet képviseletében vannak itt. Eszmecsere követi majd az expozéjukat. Még valamit beszeretnénk, beszeretnék jelenteni. Valaki videózza a mai ülést, ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, ha nem, akkor folytathatja. Arif kolléga következik, ő a szomáli a eh, Hollandia, Hollandiában élő szomáliak eh, egyesületének a képviseletében van itt. Good afternoon, everyone. Mindenkinek jó napot kívánok! Működik ez a mikrofon? Jó napot kívánok mindenkinek! Hamdi Arifnak hívnak. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy az Európai Parlament összes képviselőnek köszönetet mondjak, hogy meghallgatja a mondandómat. Remélem, hogy a fiatal hangokat, az ifjúság hangját meg fogják a jövőben is hallgatni. Szeretnék köszönetet mondani a folytonos elkötelezettségükért, hogy a nők és a lánygyermekek jogait szeretnék védeni. Az elmúlt öt évben számos alkalommal láthatunk erre példát. Köszönöm, hogy ennyire elkötelezettek, Örülök annak, hogy az Európai Unió megpróbálja az összes ígéretét betartani, és nem sosem felejtik el azt, hogy a leánygyermekek és a nők számára mi, a, mi fontos. Azt hiszem mindenki nevében azt mondhatom, hogy olyan döntéshozókra van szükség, mint önök, akik mellénk állnak, akik minden alkalommal felemelik a szavukat, amikor a jogainkat sárba tiporják, akik oda figyelnek arra, hogy milyen hatása van annak, amikor jogsértéseket követnek el velünk szemben illetve mindent megtesznek azért, hogy az Európai Unió integráltan lépjen fel. Köszönet ezért önöknek! Több ország volt, többféle háttérből érkeztünk. Azt szeretnénk, hogyha a világban a nők és a fiatal nők, a lányok és a fiatal nők szabadon élhetnének, és vágyaikat beteljesíthetnék. Az ENSZ éppen ezért október 11-ét a leánygyermekek napjaként, nemzetközi napjaként nevezte meg, nevezte ki. 2018-ban még mindig nagyon sok leánygyermek számára távol van ez az áhított boldogság. Jelenleg is 700 eh, ezer lánygyermeket eh, még gyermekkorában kényszerrel házasságra küldenek, és nagyon sokan megszenvedik a háztartáson belüli erőszakot. 20 ezer olyan lánygyermek van évente, akik 18 éves koruk előtt gyermeket szülnek, és több millió leánygyermeket sújt a női nemi szerv megcsonkításának problémája legtöbb országban ez 15 éves kor előtt bekövetkezik, ahol ezt végrehajtják. Ez nem csupán egy afrikai probléma. Európában az FGM áldozatai a parlament adatai becslései szerint 500 ezeren vannak. Ennek az egész világon a lányoknak 35%-a vagy szexuális, vagy valamilyen pszichés erőszakot tapasztalt, ez nem feltétlenül az utcán történik, olyan nőkről van szó, mint akár én. Egy Európai Uniós felmérés alapján ez az, erőszak, ez az erőszakos tett már 15 éves kor előtt bekövetkezett, és általában egy felnőtt elkövető követel. A mai napon nem elszamarítani akarom őket, vagy nem földühíteni őket. Azt szeretném elmondani, hogy ennek véget kell vetni. Én holland vagyok, a családom Szomália, Szomáliából érkezett. Szomáliában az FGM előfordulási aránya több mint 90 százalék, gyakorlatilag mindenkinek elvégezték ezt, édesanyámon is. Az édesanyám több mint 25 éve foglalkozik ezzel a kérdéssel, FGM aktivista. Azt mondta, hogy elég volt ebből, négy lányán nem hajlandó ezt elvégeztetni, éppen ezért nagyon hálás vagyok az édesanyámnak, szerencsés vagyok. Engem is és a testvéreimet is megvédte az édesanyám, és azt gondolom, hogy ezért mindenképpen hálával, hálával tartozunk neki, és életemet szeretném annak szállni, hogy ezt a problémát segítsek megszüntetni. Az FGM európai hálózatnak én ezért váltam képviselőjévé, illetve követévé ezért jöttem el önökhöz is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a az Európai Parlament feladata is ebben. Nagyon sok jót tehetnek ezzel a világon élő nők, lánygyermekek számára az Európai Bizottságnak, és aktív szerepet kell vállalni, és nagyon fontos az, hogy az egész világon megszüntessék a lányok és a nők elleni diszkriminációt, nem csak Európában, hanem az egész világon. Mindezt úgy kell megtenni, hogy az Európai Uniós magáénak érzi ezt a problémát. Nagyon fontos a megfelelő oktatás, tudatosítás, nem csak a nőknek és a lányok, nem csak a lőnyek, nőket és a lányokat kell elérni, hanem egyéb közösségeket is, a férfiakat, fiúkat is, a különböző vallási szervezeteket is megfelelő, megfelelő védelmet kell biztosítani azoknak a nőknek, lányoknak, akik bárket, akiket bármilyen típusú erőszak ér. nagyon fontos az is, hogy a nemi alapú szexuális erőszak kérdését az elé fellépéseiben is megvalósítsa az Európai Unió. Össze kell kötni a következményeket ezzel a gyakorlattal. Ne felejtjük el, hogy a lányok, illetve a nők nőket minden nap, a mindennapos életükben is sújtja a diszkrimináció, és sosem, tudják épp, nem, sosem tudnak éppen ezért ugyanúgy részt venni a mindennapi életben, mint a fiúk és a férfiak. Úgy gondolom, hogy az EU-nak föl kéne emelni a szavát, a, még inkább, azért, hogy a lányok és a nők is nagyobb mértékben vegyenek részt a politikai szerepvállalásban, és olyan programokat kell kidolgozni a lányok és a nők számára, amelyek jobban képviselik őket. Nagyon fontos az, hogy harmadik országokkal is együttműködjen az egy Európai Bizottság. Biztonságos terepet kell biztosítani ar- azzal a célral, hogy ezek a fiatalok meg tudják osztani a véleményüket, gondolataikat, éppen ezért megfelelő finanszírozásra van szükség. Önök, mint képviselők, azt gondolom, hogy megtehetik azt, hogy egy gyermek és ifjúság központú új finanszírozási keretet hozzanak létre. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív a, a fiatalok, különös tekintettel a fiatal lányok, illetve fiatal nők számára. Ezeknek az alapoknak úgy gondolom, hogy rugalmasnak kell lennie, és ez, a, mert így jobban alkalmazkodnak a különböző helyi kezdeményezésekhez. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak kedvezményezettek legyen ezek a, fia, ezek a fiatalok, hanem ők maguk is részt vehessenek ezekben a programokban, mint döntéshozók. Csak így lehet. Ezt ennek a generációnak, illetve a jövő generációnak egy olyan világot létrehozni, ahol nincs erőszak, és egy olyan világban, csak, a, csak akkor élhetnek a lányok olyan világban, ahol élvezhetik jogaikat. Mindenkinek szeretnék nagyon boldog lánygyermek napot kívánni, és, és minden lány számára azt szeretném, hogy jogaikat teljes mértékben élvezhessék. Köszönöm szépen. Köszönjük Amdi Arifnak ezt az expozét. Felicitas Berger következik, aki a One kampány vezetője, illetve az Európa-Ázsia alapítványnak is a képviselője. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek! Először is Hamdinak Hamdinak szeretnék köszönetet mondani, nagyon nagy megtüteltetés számomra, és itt lehetek. A mai napon azon lány, lányok millióinak a nevében szeretnék beszélni, akiknek nincsenek ugyanolyan lehetőségeik és esélyeik, mint a fiú testvéreiknek. Kritikus helyzetről beszélünk. Én ifjúsági nagykövet vagyok, ezért a kötelességem az, hogy elhozzam önök elé ezeknek a lányoknak a hangját. Néhány évvel ezelőtt Kamerumban élhettem és dolgozhattam, nagyon nagy benyomásra volt rám az, hogy a lányok és a nők a mindennapi életüket eh, hogyan oldják meg. Iskolába járnak a lányok, eh, főznek, segítenek a ház körül. Gyakorlatilag eh, arra is alig volt ideje ezeknek a lányoknak, hogy a házi feladatukat elvégezzék, de nagyon sok olyan lány volt, akik, akiket nem is engedtek, hogy iskolába járjanak. Ekkor döbbentem rá, hogy mennyi, mekkora milyen rengeteg lehetőséget fecsérlünk el, hiszen ezek a lányok nem járhatnak iskolákba. Azt szeretném, hogyha ezek a lányok indíthassák el azt a változást, amit szeretnének elindítani. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a lányok le kell, ilyen, hogy mondjanak az álmaikról. Éppen ezért lettem követ, ennek a mozgalomnak a követe. Azt szeretném, hogyha azok a lányok, akikkel kamerúban találkoztam, nekik ugyanolyan esélyek lennének, mint nekem. Én Németországban nőttem fel, biztonság is otthonom volt, jó oktatásban vettem részt, és 24 éves, kovo, 24 éves koromban még mindig megvan arra lehetőség, hogy tanuljak, és orvos legyen belőlem. Szeretném, szeretném, hogy karrierem legyen, mint az édesanyámnak, aki nem úgy, mint édesanyámnak, aki rám és a testvéremnek kellett, hogy vigyázzon, amikor édesapám dolgozott, bár édesanyám jobban kvalifikált, mint édesapám, tehát többet kereshetett volna, de ez a valóság, neki kellett otthon maradnia. A német társadalom még mindig nem készült fel arra, hogy másként működjön, és Németország a világ egyik legfejlettebb országa. Ezt nem szabad elfogadni. Társadalmunknak meg kell mutatni a lányoknak azt, hogy ők is ugyanúgy megélhetik álmaikat, mint a fiúk semmi nem, állhatja ennek a, nem állhat ennek útjába. Nincs olyan ország a Földön, ahol a nőknek ugyanolyan lehetőségeik, esélyeik vannak, mint a férfiaknak. Egyetlen ilyen ország sincs. Ha valaki szegény is és lány is, ez kettős átok azoknak a lányoknak, akik, azoknak a lányoknak a számára, akik szegény országba születek. Szeretném a, SZEN, a FEM szakbizottságnak megköszönni azt, hogy meghívtak minket, hogy beszélhessünk arról, hogy ezeknek a lányoknak milyen szempontjaik vannak. Ezt a dimenziót is behozhattuk ide a parlamentbe. Az Európai Unió már számos ígéretet tett, számos kötelezettséget elvált. A 2030-as fenntartható fejlesztési agenda, az, a kettes számú Gender Action Plan, a Spotlight, akcióterv, illetve az isztambuli egyezmény ilyenek. De az Európai Unió nem, nem teljesíti még legalábbis ezeket a kötelezettségvállalásokat. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament jelenlegi és jövőbeli tagjai a lányokra szavazzanak. Ez azt jelenti, hogy elkötelezik magukat, hogy konkrét lépéseket tesznek az, a nemek közötti egyenlőség érdekében az egész világon, illetve szeretnék a lányok, szeretnének a lányoknak nagyobb döntési lehetőséget adni szeretnénk, hogy most a választás előtti évben az, egy, az Európai Parlament be, megmutassa azt a világnak, illetve a lányoknak, hogy mellettük áll. Nagyon fontos az, hogy önök meggyőződjenek arról, hogy a nők szempontja, a lányok szempontja az összes európai parlamenti megnyilvánulásban figyelembe lett véve. Az Európai Unió költségvetésének is tükröznie kell ezt. Azt kérnék, azt kérjük, hogy az Európai Uniós segélyek, támogatások 85%-a olyan programokat támogasson, ahol a nők, a lányok dimenzióját is figyelembe veszik. Azt hiszem, hogy aktuális ez a kérés, hiszen most foglalkoznak a jövőbeli költségvetéssel. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek el kell azon gondolkodnia, hogy hogyan lehet a legjobban segíteni a lányokon, nagyon fontos az, hogy ezek a lányok tudjanak a saját sorsukért valamit tenni. A diszkrimináció és az erőszak összes formáját el kell ítélnünk. És hogyha oktatás, és azt is arról is meg kell győződnünk, hogy oktatáshoz jutnak ezek a lányok, és független gazdaság életet élhetnek. Mindenki számára egyenlő esélyeket kell biztosítanunk mindenhol. Jó lenne, hogyha mindenki megélhetné a saját teljes potenciáját, ez pedig születéskor kezdődik, és számomra mindenek az alapja az oktatás. Nekem volt lehetőségem tanulni, elgondolkodni azon, hogy merre induljak el, és meggyőződésem, hogy az oktatás a legjobb eszköze annak, hogy megfelelő hatalommal ruházzuk fel a lányokat és a nőket. Egy kameruni barátom minden egyes iskolában töltött évért 12 százalékos potenciális bérnövekedést élvezhet majd. Hogyha mindenki érettségi szintig jutna el a szabszaharai Afrikában, akkor 1,2 millió gyermek életét menthetnénk meg. Ezek tények. De jelenleg 130 millió lány nem jut el iskolába. 130 millió lányról beszélek. Ez egy olyan ország népességét tenné ki, amely a tizedik legnépesebb ország lenne a Földön. Ez az Egyesült Királyság és Franciaország lakossága összesen. Számomra ez elfogadhatatlan. Nagyon fontos az, hogy minden egyes lánygyermek a benne látó lehetőségeket meg tudja valósítani. Lehet, hogy orvosok lesznek egy napon. Lehet, hogy ők fogják majd föltalálni az orvosságot, amivel minket is meggyógyít, meggyógyíthatnak. Lehet, hogy az ipart fogják majd forradalmasítani a tanul, tanulmányaik, Nagyon fontos, hogy ugyanúgy ki tudjanak teljesedni az életben, mint az önök gyermekei. A szegény országokban is el kell jutatni a lánygyermekeket az iskolákba. Az összes gyereknek el kell jutni az iskolába azt gondolom, hogy egy nagyon bátor, ambiciózus terve van szükség, ahol célzott programjaink vannak, hogy minden lánygyermek eljuthasson az iskolába. Nagyon fontos, hogy gazdasági szempontból is függetlenek legyenek a nők. 2015-ben a világ vezető politikusai azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ig felszámolják a szegénységet. Önök is ismerik a fenntartható fejlődési célokat, ebből a négyes a legizgalmasabb számomra mindenki számára inkluzív és egyenlő oktatási lehetőséget kell biztosítani, mégpedig élethosszig. Hogyha 2030-ig ezt meg akarjuk valósítani, akkor meg kell, meg kell kettőzni erőfeszítéseinket, hogy minden gyermek valóban eljusson, minden leánygyermek valóban eljusson iskolába 2030-ig. Nagyon sokat kell még ehhez tennünk. Az oktatás az egyes számú tennivalónk, de ennél többre van szükség, főleg akkor, hogyha azt szeretnénk, hogyha a nők gazdasági szempontból függetlenek legyenek. Ehhez célzott fellépésre van szükség. A nőknek és a lányoknak ugyanolyan jogokat kell adni, mint a férfiaknak, például földtulajdon, földtulajdonlás, bankhoz, banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az egészségügyről szeretnék most beszélni sokkal nagyobb az esélye, hogy egy szegény országban élő gyermek vagy nő belehal a gyermekszülésbe, mint máshol. Nekem a, beszéltem az előbb a kamerodi barátnőmről, neki 27-szer akkora az esélye, hogy gyermekágyi lázban, vagy valamilyen hasonló gyermekszüléssel kapcsolatos betegségben ves, veszítse el életét, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok dologtól lemarad, dologról lemaradhatnak életükben. Én nem orvosta hallgató vagyok, és tudom, hogy léteznek az egészségünknek szociális determinánsai. Egy olyan lánynak, aki szegény, szegény környezetbe született, akinek alacsony az oktatási szintje, annak sokkal nagyobb az esélye arra, hogy rövidebb lesz az élete, Az, orvosi, az orvosok azt szokták mondani, hogy a genetikai kódnál több mindent eldönt az, hogy kinek mi az irányító száma. És ez minden, minden országban igaz, nem csak az EU-ban. Nem, nem engedhetjük meg, hogy még több lány, lányt elveszítsünk a szegénység, illetve a betegségek miatt. Önök, képviselők segíthetnek ebben. Megfelelő EU-s beruházásokra van szükség egészségügyi programokban, 17,4 millió egészségügyi dolgozó hiányzik a világban. Az önök feladata is lehet az, hogy ezt megoldjuk. Ezeknek az embereknek ezeknek az embereknek, ezekre az emberekre szükség van. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mindenkinek teljes élete le, legyen, az önök segítsége is szükséges. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig eszmecsere következik. Koratza Bélt asszony két elsőként szót tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket. A gyermekjogi Intergroup nevében is. Szeretném elmondani önöknek, hogy mennyire lenyűgözött az, amit hallhattunk az önök részéről, és amit a többiek részéről is hallhattunk, a lány gyermekek hete során itt a parlamentben. Köszönöm szépen a javaslatokat, ajánlásokat, ezeket eljuttatjuk a többi képviselőnek is. Nagyon kézzelfogható javaslatokat fogalmaztak meg. Beszéltek arról, hogy milyen tragédiákat tapasztalhatunk nap mint nap, a kényszerházasság, a nők nemi szerveinek megcsonkítása és így tovább. És Felhívták a figyelmet arra, hogy nem csak statisztikákról, számadatokról beszélünk, hanem emberéletekről, emberi sorsokról beszélünk. Örülök annak, hogy a különböző NGO-k is részt vesznek ezen, ebben, ennek a hétnek a megszervezésében, lebonyolításában, és azok az ajánlások, amelyeket megfogalmaztak felénk, nagymértékben megfelelnek a mi prioritásainknak, és összhangban állnak velük. Elsősorban az erőszak elleni fellépésre összpontosítunk, a megelőzésre, a nők szerepvállalási lehetőségeinek bővítése, nem csak a nőkről és a lánygyermekekről akarunk beszélni, hanem velük akarunk beszélgetni, meg akarjuk hallgatni őket, és persze a lányok helyzetbehozása gazdasági értelemben, és az oktatás területén is ezen munkálkodunk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb donor a világban, együtt a tagállamokkal. Egy évvel ezelőtt már a tettek mezeiére léptünk, amikor Trump elnök visszaállította az úgynevezett globális tilalmi szabályt, a Global Gag Rule-t, Különböző kampányokban vettünk részt, az Európai Unió és néhány tagállam is azonnal erőforrásokat biztosított arra, hogy tovább fenntarthatóak legyenek a lányok egészségi szempontjából oly fontos programok. Szó esett az isztambuli egyezményről is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlamentben én lehetek a, az egyik társ előadó, aki ezzel a témával foglalkozik. Sikerült összegyűjteni a tagállami aláírásokat, de mint ahogyan elhangzott, még sokat teendőnk. Biztosítani kell, hogy mindenütt ratifikálják és végrehajtják az isztambuli egyezményt. Csak így érhetünk el eredményt. A nők nemi szerveinek megcsonkítása és a kényszerházasság is olyasmi, amik, amit például az isztambuli egyezmény és bünténként definiál. És végezetül, elnök asszony, mi is szeretnénk részt venni az önök hálózatának munkájában. A február 6-ai kampányban is részt vállaltunk, amennyire csak tudjuk, támogatjuk FAM szakbizottsági tagokként, képviselőként és az Intergroup tagjaiként a különböző civil szervezeti kampányokat. Nagyon fontosnak tartjuk ugyanis, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Mint az FGM, mint pedig eh, a gyermekházasság területén megfogalmaztunk állásfoglalásokat is, amelyekben nagyon határozottan és nagy többséggel támogatást biztosítunk az önök munkájának, és fejvjük a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy részt vegyünk e problémák elleni küzdelemben. Sokszor azt látjuk, hogy az, az aktivisták maguk is gyakran áldozatok, és kiváló munkát végeznek, ahogy önök is, vagy az önök édesanyja is kiváló munkát végez a közösségi szinten. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egyébként én magam is a kampány egyik nagy követe lehetek. Köszönöm szépen a munkájukat, és e hét folyamán, amennyire csak tudjuk, támogatjuk az önök munkáját. Köszönjük Horáca Bélt asszonynak most pedig, Ágnieszka Kozlovszka következik. Köszönöm szépen, elnök mhm. asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, köszönöm a meghívottainknak is. Czy teraz e, jestem e, słyszalna i rozumiana? Czyli e, powtórzę, że chciałabym się... E, Akkor kezdeném előről, mondja a képviselőasszony. Szeretnék csatlakozni Koratzebilt asszonyhoz az önök méltatásában, teljesen jogos és megalapozott, amit Koretsze Bélt asszony mondott az önök munkájával kapcsolatosan. Én is köszönöm önöknek, hogy eljöttek, köszönöm önöknek az erőfeszítést, köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe, hogy elmondják nekünk, hogy az önök perspektívájából hogyan áll a nők jogainak helyzete, és hogy önök szerint mit kellene tennünk a problémák megoldása érdekében. Az Európai Parlament rendszeresen küldöttséget küld New Yorkba a lányokat érintő problémák megvitatására, de azt látjuk, hogy akármennyit is beszélünk a nőkről, a szakpolitikánk nagy része, vagy szakpolitikáink nagy része, felnőtt nőkre irányul ugyanis, tisztában kell lennünk azzal, hogy az egyenlőtlenség gyökere másút keresendő, a problémák már serdülőkorban elkezdődnek. Ez azt jelenti, hogy jóval előbb kell cselekednünk. Nem csak akkor, amikor a nők már elérik a felnőtt kort. Mindenképpen támogatom, tehát, hogy többet tegyünk a lányokért, és ne csak a nőkért. Mert ha megvédjük a lányokat, akkor megvédjük a jövő nő nemzedéket is. És természetesen egyértelmű, hogy egészen más prioritásokat kell követnünk a különböző kontinenseken, a különböző régiókban, más a lányok helyzete Európában, más Ázia, Ázsiában, más Afrikában. A világunk azonban egyre globalizálódik, halad előre a digitalizálódás, ez pedig befolyásolja azt, hogy milyen világban élünk. A digitalizálódás, a digitalizáció fenyegetettség is, hiszen társadalmi kirekesztéshez is vezethet, másrésztről viszont nagyon nagy lehetőségeket rejt. Hiszen hála az internetnek a távolság már nem mérvadó, nem számít. Például mindaz, ami körülbelül 12 évvel ezelőtt még nem volt lehetséges, az ma már lehetséges – Szerettem volna tehát felhívni a figyelmet arra, hogy az új technológiák, a digitális technológiák nagy lehetőséget jelentenek, főként azon lányok számára, akik Európán kívül élnek, de persze igaz mindez az európai lányokra nézvést is. Európán belül is a különböző országokban nagyon különböző körülmények uralkodnak, kulturálisan, társadalmilag és így tovább. Önöket is arra buzdítanám, hogy segítsenek nekünk előmozdítani a lányok digitális világba való bevonásának agendáját. Szeretnénk a nemek között megmutatkozó digitális szakadékot megszüntetni, és szeretnénk bebizonyítani azt, hogy az új technológiák mennyire fontosak. Mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy minden lánygyermek számára hozzáférhetővé váljanak ezek az új technológiák. Nagyon fontos ugyanis, hogy a lányok intellektuálisan is függetlenné váljanak, valamint pénzügyileg is. Az első feltétel az oktatás révén valósítható meg, a második pedig a, a munkahely teremtés révén, illetve azáltal, hogy megtalálják a megfelelő munkahelyet, és itt az internet játszhat nagyon nagy szerepet. Köszönöm. Köszönöm szépen Ágnieszka Kozlovszka képviselőnek. Most pedig szeretném megkérni a vendégeinket, hogy mondják el a vita lezárása gyanánt gondolataikat. Én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy meghívtak minket, és hogy meghallgatták a mondandónkat és hogyha bárkinek bármi kérdése lenne az általunk javasoltakkal kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok akár most, akár később, és kérem, ne felejtsék el, hogy az oktatás mindennek a kulcsa. Az oktatás révén tudjuk a nőket helyzetbe hozni mindenütt. Ezt szerettem volna mondani. Nagyjából egyetértek ezzel, Köszönöm szépen, hogy hagytak minket beszélni, meghallgattak minket. És hogyha bárkinek bármi kérdése lenne, akkor kérem tegyék fel, szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak már ilyen fiatalon, és köszönjük az ajánlásokat, mert mi politikusként nagyon fontosnak tartjuk, hogy megkapjuk az önök javaslatait is, és fontosnak tartjuk, hogy együtt lépjünk fel, hogyha kézzelfogható eredményeket akarunk elérni, hogyha változtatni akarunk a nők és a lányok életén, sorsán, nem csak az Európai Unióban, hanem mindenütt a világban, akkor szükség van arra, hogy összefogjunk. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! And Next point on the agenda. Következő napi rendi pont 11-es pont küldöttség az EIGE-hez Litvániába. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor a kiküldetésről készült jelentést elfogadottnak tekintjük. Rendben, akkor ezt elfogadtuk. 12-es napi rendi pont kiküldetés Észtországba. A kiküldetésről készült jelentést szintén el kell fogadnunk ez esetben, és nincs senkinek ellenvetése, úgy látom, úgyhogy akkor ezt a jelentést is elfogadtuk. Megyünk tovább, 13-as napi rendi pont, a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben. A jelentéstevő Angelika Mlinár, aki úton van az ülésterembe, két-három percet várunk, amíg Angelika Mlinár meg nem érkezik. Pont out ah, okay. ah. So 13-as napi rendi pont, a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az EP-ben, a jelentéstevőnk Angelika Mlénár. A jelentés tervezett megvitatása következik. Ennek értelmében most meg is adnám a, je- a jelentéstevőnek a szót, Mlinár asszony, tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy várjunk -e esetleg egy kicsit, amíg meg nem érkezik egy-két kolléga, mert máskülönben itt monológot tartok, ami rendben van, de hát értelme nincs. Nyugodtan kezdje el, mondja az elnök, nyugodtan kezdje el. Vagy várjunk egy kicsit. Ágnieske Kozlovska asszony fogja Fária urat helyettesíteni. Maria Neuchel közben megérkezett. Rendben, hát akkor inkább mégiscsak várunk pár percet. Tessék, Mliner asszony, köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves Ányeske, kedves Mária. Tekintsük át röviden, hogy hol is állunk a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése terén az lp ben A téma jelentéstevőjeként nagy örömmel mutatom be a két évenként készülő jelentés tervezetét az idei évben. A legutóbbi jelentés 2016 márciusban, márciusában került elfogadásra, mint ahogyan mindenki tudja. Így az azóta bekövetkezett változásokra összpontosítottam elsősorban, de azért adnék egy rövid áttekintést először is eh, a jelentés miben létéről. Mint tudjuk, a nemek közötti esélyegyenlőség elősegítése egy globális eszköz, amely révén a különböző szervezetek architektúrájába beépítjük ezt a szempontot, de a különböző politikák végrehajtásába és például a költségek, költségvetés elkészítésébe is. Az esély, a nemek közötti esélyegyenlőségnek a koncepciója vagy fogalma maga politikailag vitatott, mint tudjuk, ezért is fontos, hogy mi magunk megvitassuk azt. Üdvözlendő, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget megpróbáljuk a szakpolitikák minden ter- területén figyelembe venni, és remélhetőleg így minden szinten eh, a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából kiegyensúlyozott politikák követ- eh, készülnek, Két, két és fél év telt el a legutóbbi jelentés óta, ezt az időszakot vizsgáltam, és gyakorlati megfontolásokat is beépítettem a jelentésbe, azt illetőleg, hogy hogyan lehet az esélyegyenlőséget növelni az EP-ben. Gondolom nem kell arra emlékeztetni, nem, hogy az Európai Unióban a lakosság nagyjából fele férfi, fele nő, miközben az Európai Parlament összetétele nem tükrözi ezt a tényt. Jelen pillanatban 36,1% a női mepek aránya, a parlament elnökségében viszont csak 7 nő ül, 13 férfi ellenében. Az adminisztráció szintjén a nők aránya a vezetői posztokban kevesebb, mint 30 százalék, még annak ellenére, hogy jóval több a női munkatárs, mint a férfi. Szeretném hangsúlyozni az európai, azt, hogy az Európai Parlamentben a nemek közötti egyenlőség hozzájárul a polgárok demokratikus reprezentációjához, és ez a vizsgálat, amelyet két évenként elkészítünk, gondolom nem csak az én szempontomból kulcsfontosságú. A pozitív fejleményekkel kezdeném, mert kifejezetten üdvözlöm azt a nagyon ambiciózus jelentést, amelyet Dimitrios Papadimulis készített, a nemek közötti esélyegyenlőség az Európai Parlament titkárságában címmel 2017-2019 vonatkozásában. Van a parlamentben néhány példaértékű férfi is, mind a politikai szinten, mind az adminisztrációban, aki harcol a nemek közötti esélyegyenlőségért. Emellett üdvözlöm a nem semleges nyelvezetről szóló iránymutatás korszerűsítését is, amely az idei év júliusában történt meg, és üdvözlöm, hogy a legtöbb szakbizottság itt a házban elfogadott egy jelentést a gender, vagy egy, egy cselekvési tervet a gender mainstreamingről. Azonban vannak még gondok, a nők teszik ki a munkatársak 59%-át itt a parlamentben, mégis alul reprezentáltak a vezetői posztokon. Az én jelentésem felszólítja a főtitkárt és a parlament elnökségét, hogy tegyék kötelezővé, hogy a vezetői posztok betöltésekor a három fő jelöltből legalább egy legyen nő, Emellett, hogyha minden más egyéb paraméter azonos, akkor az alulreprezentált nem képviselője legyen a befutó. Tudom, hogy ezt nehéz megvalósítani a gyakorlatban, de muszáj megfogalmazni ezeket a követeléseket, máskülönben nem számíthatunk változásra. Emellett nagyon fontos az LGBTI közösséget is megemlíteni a jelentésben, mert az LGBTI közösséghez tartozó munkatársak láthatósága viszonylag alacsony. Az Európai Parlamentnek meg kell védenie a munkatársait a szexuális zaklatással, és egyéb visszaélésekkel szemben is. A jelentésem felszólítja a parlamentet, hogy a 2017. október 26-ai állásfoglalást hajtsa végre teljes körűen a gyakorlatban. Ez az Európai Unión belüli zaklatás elleni küzdelemről szól. Az Európai Parlament titkárságában és a politikai ö, frakciókban csak akkor lehet a nemek közötti egyensúly területén előrelépést elérni, ha egyfajta váltás következik be a kultúrában és a hozzáállásban. Módosításokat fogok benyújtani, például arra vonatkozólag, hogy a nemek, nemek közötti egyensúlyt elősegítő költségvetési folyamatot vezessünk be, kötelező tréninget javasolunk az összes képviselő és munkatárs számára. Emellett azt követeljük, hogy legyenek professzionális továbbképzések a zaklatással kapcsolatosan, és jó lenne, hogyha a parlamenti kommunikáció is jobban odafigyelne a nemek közötti egy- egyenlőségre, amikor beszámol a parlament tevékenységéről, különös tekintettel az európai parlamenti választások kampányára jövő évben. Ennyit szerettem volna elmondani, és most érdeklődéssel várom az árnyék jelentéstevők megjegyzéseit, várom a módosításokat, és remélem jó lesz az együttműködés, mint ahogyan az lenni szokott itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen Angelikám Lénának, most pedig az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Agnieszka Kozlovska következik, aki a néppárti árnyék jelentéstevőt Farja urat helyettesíti, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Elnézést kérek a kollégám nevében, de hát egy másik szakbizottságba el kellett mennie, pontosan ebben a pillanatban. Úgyhogy itt hagyta az üzenetét, amit most fel fogok olvasni. Tehát, kedves kollégám, kedves előadó, Angelikám Linár, Először is szeretnék gratulálni neked, hogy megírtad ezt az igen kiegyensúlyozott szöveget. Olyan témáról van szó, amelyet már nagyon régóta folytatunk itt a parlamentben. A néppárt örömmel fogadja mindezeket az erőfeszítéseket, amelyekkel elkészült ez a jelenlegi jelentés. Úgy véljük, hogy ez jó kiinduló pont a következő témák megvitatására, és örülünk annak, hogy bizonyos kezdeményezések már elindultak itt a parlament berkein belül. Ugyanakkor véleményem szerint részletesebben meg kellene még vizsgálnunk a helyzetet, és egyéb elemeket is figyelembe kellene venni, például azt, hogy a magas szintű munkahelyeken hogyan tudnánk jobban figyelembe venni a nemek közötti esélyegyenlőséget. A megfogalmazást rövidebbé kell tenni bizonyos pontokon, hogy ne lehessen ezeket félreértelmezni. Teljesen egyértelműen kell fogalmaznunk abban a tekintetben, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítására itt van például az az úti terv, amely a konfliktusok és a zaklatás kezeléséről szól az európai parlamenti képviselők, illetve asszisztensek esetében. Ezt jobban kellene használnunk, ezt az úti tervet. biztosítanunk kell azt, hogy maximálisan odafigyelünk erre a kérdésre, és hogy olyan eszközöket hozunk létre, amelyek eredményt hoznak. Engedjék meg, hogy mondjak néhány példát. A 12. pont kimondja, hogy mindaz, ami már hatékonyan megvalósult 2010 a 2017. október 26-i állásfoglalásban a szexualitás, szexuális zaklatás és erőszak ellen, de még ki lehetne ezt egészíteni, hogy a bizottságnak egyértelműbb mandátumot adjunk. Ezen kívül ne feledjük, hogy mandátumunk nem sokára véget ér, és választások következnek. Így tehát még lehetőségünk van arra, hogy jobb szabályokat léptessünk érvénybe azok számára, akik 2019-ben itt megkezdik a munkát. Biztonságosabb munkakörülményeket kell teremtenünk, kiegyensúlyozott helyzetet és megfelelő ellenőrzésekre kell lehetőséget nyújtanunk. A demokrácia is emberi jogi helyzet éves jelentésének előadója én vagyok, éppen ezért a nemek közötti esélyegyenlőséget minden egyes intézménynél meg fogom vizsgálni, elsőképpen itt a parlamentnél. Fontos, hogy mi példaértékű viselkedést valósítsunk meg. Szeretnék még egyszer gratulálni Angelika Mlinárnak, és várom a további szoros együttműködést ebben a témában, és reméljük, hogy megfelelő jelentést tudunk majd közösen létrehozni. Köszönöm szépen Ágnieszka Kozlovszkának, hogy felolvasta ezt Faria kolléga nevében. Szeretne még valaki hozzászólni? Szeretne hozzászólni a saját nevében is? Angeli. Szeretnék még valamit mondani. folytatja Ágnieskám a saját nevemben, hogy fontos, hogy minden tekintetben példaértékűen viselkedjünk, és ezután tudjuk jogosan kérni más intézményektől vagy a tagállamoktól, hogy változtassanak a hozzáállásukon. Tehát nekünk példásan kell viselkednünk, az teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy itt az Európai Parlamentben rendkívül egyenlőtlen a helyzet, és ezek után másoktól pedig azt kérjük, hogy változtassanak a saját fellépésükön. Tehát először itt a házon belül kell jobb szabályokat megállapítanunk. Ez is szerepel Angelika szövegében, amihez gratulálok. Köszönöm szépen. Forenza asszony a GUE árnyékjelentéstevője, tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevő asszonynak a nemek közötti esélyegyelőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben témában. Ennek a jelentésnek az előző változatában, tavalyi évben már egy, volt módom együttműködni Angelikával, nagyon jól sikerült az is, és éppen ezért úgy vélem, hogy most is nagyon jól fog sikerülni a közös munka. Sürgősen módosítania kell ennek az Európai Parlamentnek a különböző szakpolitikai fellépéseit gender szempontból. 2014-ben, amikor elkezdődött ez a ciklus, akkor még egyes ügynökségekről azt gondoltuk, hogy gender szempontból semlegesek, de aztán később kiderült, hogy gender szempontból ezek az ügynökségek vakok voltak, és történtek pozitív változ, változások ezekből az ügynökségekből, gender blindból, gender szempontból vakból, gender szempontból szenzitív vagy érzékeny ügynökségek lettek. Éppen ezért ebben a kontextusban gondolkodva azt gondolom, hogy a nők az egész világ számára egy pozitív potenciált jelentenek, és azt gondolom, hogy nem szabad csak tagállami szinten folytatni az esélyegyelőségért folytatott harcot, hanem ezt európai szinten, sőt világszinten kell megtenni. Azt gondolom, hogy a gender mainstreamingnek most nagyon erőteljes politikai jelentés tartalma van, és egy erről készült jelentésnek is természetesen. azzal sosem foglalkoztunk, hogy mit jelent a nőiség valójában, de a gender mainstreamingre azért van különösen most nagy szükség, mert a neorasszisták, a xenofóbok, a neonácik nagyon veszélyes precedens teremthetnek, és ezek szintén veszélyesek a, a nők számára is. Véleményem szerint a teljes európai projektnek ilyen gender mainstreaming alapra kéne épülnie, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az egész európai projektünk veszélybe kerül, úgyhogy úgy vélem, hogy nagyon-nagyon fontos ez a mostani jelentés. Még egy dolgot szeretnék mondani. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy elismerjük azokat a tereket, ahol a nőknek megadjuk a lehetőséget, ahol diszkrimináció nélkül felléphetnek. Talán tudják, hogy a nők a nők életterét az nők életeréről fogunk rendezni egy meghallgatást Olaszországban, ugyanis ezek a, ezek a területek, ezek a terek egyre inkább visszaszorulóban vannak, mert megtámadják ezeket a, ezeket a tereket. Sajnálatos ez, és nagyon félek attól, hogy a félelem kultúrája fog a jövőben terjedni. Én úgy vélem, hogy minden esetben arra kell törekedni, hogy olyan ter- tereket hozzunk létre, ahol félelem nem marad életben. Nos, ez is egy fontos eleme ennek az egész politikának, és azt gondolom, hogy csak úgy, hogy nagyon jól illeszkedik ez az egy előző elemekhez. Köszönöm szépen, Marian Neuchel következik. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir, Angelika, bedanken. Én is köszönöm neked, Angelika ezt a bevezetőt. Nagyon jó ez a jelentés tervezet. biztos vagyok benne, hogy jó lesz a végeredmény. Egy kicsit sajnálom, hogy most a rengeteg pozitív megjegyzés után negatív gondolatokat is meg kell fogalmaznom, de szerintem őszintének kell lennünk egymással, ennek értelmében pedig el kell mondanom, hogy az Európai Unió maga nem veszi annyira komolyan a nő ügyeket, hogy egy igazán erős szakbizottság lehetnénk. Gyakorlatilag csak egy tanácsadó szakbizottság vagyunk, és ez azért van így, mert a többiek nem is akarják, hogy erősebb legyen a szakbizottságunk. Nem az Európai Parlamentre gondolok feltétlenül, de az EU többsége, beleértve a tagállamok többségét is, úgy gondolja, hogy bárha mi nagyon fontosnak tartjuk a témáinkat és a szerepünket, hogy a többség mégis úgy gondolja, hogy nem vagyunk teljes értékű szakbizottság, és ezt nem is szeretnék, hogy azok legyünk. Még mindig azt akarják mondani, úgy akarják letudni a dolgot, hogy jó, hát a nők majd a nőjogi szakbizottságban csinálnak valamit. Ez a valóság. Mi mindig azt mondogatjuk itt magunknak, hogy nagyon fontosak vagyunk, de sajnos a többség nem ért egyet ezzel. Gondoljunk bele abba is, hogy a jogalkotási ö, időszak legelején, a ciklus elején nem tudtuk a stratégiánkat kialakítani. Mindaz, ami benne áll a te jelentés tervezetedben, egy esélyegyenlőségi stratégia része lehetne, a tagállamok egy része kiállt emellett, a 28 tagállamból 25 kiállt a stratégia mellett, a három viszont hallgatott. A parlament többsége is kiállt emellett, de az Európai Bizottság egyszerűen úgy döntött, hogy nem, nem lesz stratégia. Gyakorlatilag a bizottság, az Európai Bizottság belülről gyengít minket, mert nincs stratégiánk, nincs folytonos munka, egyszerűen csak ilyen-olyan jelentések készülnek, amelyek aztán elsikkadnak a fiókban. Sajnos az az igazság, hogy nem csak kívül, a külvilágban, hanem itt az intézményen belül is visszalépést tapasztalunk. Nagyon fontosnak tartom a munkádat, Angélika, az SND mindenhol támogatni fog téged, ahol támogatni tudunk, de sajnálatos módon ez a keserű igazság, az Európai Unió többsége a nők jogait és az esélyegyenlőséget nem tekint olyan fontosnak, mint ahogyan mi azt szeretnénk. Adtak nekünk itt egy kis játszóteret, egy kis homokozót, de sajnos nem nincs akkora súlyunk, amilyet szeretnénk, és elegem van abból, hogy állandóan harcolni kell ezért, elegem van abból, hogy meg kell tapsolni a legkisebb előrelépést és miközben azt látom, hogy nincs igazi szándék arra, hogy a nők jogait komolyan vegyék. Ezt ki kell mondani, és sajnos azt látom, hogy a szélső jobboldali erők térnyerése miatt még csak romlik majd a helyzet. Thank you, Maria. And now I would like to give the... Köszönöm, Maria. Angélika következik. Köszönöm szépen, köszönöm, kedves kollégák, köszönöm, hogy meghallgattam ezeket a, meghallgathattam ezeket a beszámolókat. Maria, teljes mértékben egyetértek az, amit mondtál. Nagyon nyíltan, őszintén elmondom, mi itt a, elmondom a háton, házon kívül is, hogy mi nem legislatív, nem jogalkotó szakbizottság vagyunk de ettől még nagyon komoly politikai csatákat folytatunk, és a frakcióinkon belül is jól ismerjük, hogy milyen kemény csatákat meg kell vívnunk, és apránként azért jó irányba haladunk. Illetve azért is harcolnunk kell, hogy ne legyen visszaesés. Ez a, ez a, ezek a tények, próbálunk lábon maradni, amit Maria mondott, ez nagyon hasonlatos az, amit Eleonora elmondott. Ágnes, köszönöm a te észrevételeidet is. Mindez nem egyszerű, és örülök annak, hogy ilyen jól működik közöttünk az együttműködés. Szerintem a jelentés végeredménye nagyon jó lesz, de természetesen ez is egy kontextusban kell, hogy érvényesüljön, különben halára van ítélve a jelentésünk. Ez is tény. A rendelkezésre álló eszközökkel kell harcolnunk egy bizonyos politikai keretben, kontextusban. Egyetértek a különböző nemzeti erők egy összefognak a konzervatív a konzervatív elgondolásokkal, vagy trendekkel, akár egyes egyházaktól és beszélnek akár a női testről is. Köszönöm szépen, várom az együttműködést, és nagyon örülök annak, hogy ilyen jó kollégáim lehetnek. Thank you, thank you Angelika. Uh... Köszönöm, Angelika. A módosítók előterjesztésének határideje október 16-a. Now we're going to the next question, yes? Thank you. Nézzük a következő napi rendi pontot. Köszönöm. Ką dabar darysim? Sirpas nėra. Ah, Maria Neuschel. Maria Point 14, eh, establishing the rights and values program, reporter. 14. napi rendi pont a jogok és értékek program létrehozása. Szirpa Petikainen a vélemény előadója, és Agnieszka Koszlovska fogja helyettesíteni Petikainen asszonyt. Sajnos Szirpa nem lehet itt a mai napon, elnézést kér, de odaadta nekem a feljegyzéseit, amiket fel fogok olvasni ebben a témában. tehát a témánk a jogok és értékek program létrehozása. Az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikke kimondja, hogy az Európai Uniónak egységet és esélyegyenlőséget kell megvalósítania a nők és a férfiak között minden egyes tevékenységi körben, hiszen ez mindannyiunk érdeke stabilak és demokratikusak az esélyegyenlőséget megvalósító társadalmak. Ez fontos a gazdaság szempontjából is, ugyanis ez pozitívan kihat a GDP per kapitára, az egyfőre jutó GDP-re. Az Európai Unióban eléggé lassú a fejlődés, mint ahogy ezt a 2017-es nemek közötti esélyegyenlőségi index is mutatja. Sajnos sokszor rejtett diszkriminációs szintek jelennek meg, és ezek miatt a nők egyszerűen nem jutnak előre, ráadásul a nőknek számos erőszakos cselekménnyel is szembe kell nézniük, erőszakos támadással. Az Európa Tanács egyezménye, valamint az isztambuli egyezmény olyan egyezmények, amelyek a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak ellen lépnek fel, ezt minden egyes tagállamnak ratifikálnia kellene. Úgy véljük, hogy az új jogok és értékek program létrehozásában fontos részt fog majd elfoglalni az esélyegyenlőségi rész. Megfelelő politikai mutatókra is szükség van. A nemi esélyegyenlőséghez kötött költségvetés megállapítása szintén fontos, illetve a nemek közötti esélyegyenlőség, valamint minden egyes nők elleni és lányok elleni erőszak megakadályozása olyan fókuszpont kell, hogy legyen, amely mindenhol megjelenik a jogok és értékek programban. Ezen kívül a Daphne programnak is fontos részét képezik ezek. Minden egyes programban, nem csak a Daphnén belül, hanem minden egyes programban lehetőséget kell nyújtani a nőknek, hogy részt vegyenek a munkában, és célzott fellépést kell megvalósítani. Hogyha ezeket a beruházásokat elvégezzük, csak akkor fogjuk valóban elérni a nemek közötti esélyegyelőséget, és csak akkor jutunk el egy erőszakmentes, befogadó és demokratikus európai társadalomhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Agnieszka. Az árnyék jelentéstevőket keresem, Maria Neuchan lesz az első. Köszönöm szépen, kérem továbbítsák a hálámat a jelentéstevőnek. Nagyon jó alapot teremtett a munkánkhoz, és nagyon-nagyon jónak tartom ezt, és remélem, hogy minket nőket soha nem tudnak majd megosztani ebben, hogy világos javaslatok fogalmaztak fogalmazódtak meg, fogalmazódnak meg a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozóan. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még akkor is, ha más és más párthoz tartozunk, más és más, hogy gondolkodunk, úgy gondolom minden nőt megillet az erőszakmentes élethez való jog, ezért nagyon jónak tartom azt, ahogyan az ön kolléganője ezt képviseli. Módosítókat fogunk majd megfogalmazni, de néhány általános megjegyzést is engedjenek meg. Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság általában véve előtérbe helyezi az értékeket és az emberi jogokat. Olyan időkben, amikor a demokrácia és az, a jogállamiság leépülőben van, és ez magában foglalja a nők jogait is. Éppen ezért most nagyon fontos, hogy az Európai Unió ezeket az értékeket megvédelmezze, és ne csak védelmező kezét tartsa a nők fölé, hanem gyakorlatilag a tettekben is érvényre juttassa azt, amit mond, hiszen a tettek az igazán fontosak, nem csak a szavak, ezért tartom nagyon jónak, hogy a két másik jelentést is ebbe az irányba tereljük. Hogy szinergiák jönnek létre, ez mindenképpen így van. Jónak tartom azt is, hogy az eddigi programokat összefogjuk, összekapcsoljuk egymással, de ez csak akkor lesz pozitív, hogyha odafigyelünk arra, hogy a nők jogai ne kerüljenek háttérbe. Hogyha bizonyos programokat összevonunk, akkor az praktikus lehet, szinergiák alakulhatnak ki, de nem engedhetjük meg, hogy végül elveszítsük szem elől a nők helyzetét, ennek konkrétan előtérben kell maradnia, és nem szabad a háttérbe szorulnia. Még a költségvetéssel kapcsolatosan is szeretnék mondani valamit, az elkövetkezendő hat évre vonatkozó, illetve tervezett költségvetés jóval kisebb, mint a jelenlegi. Persze mondhatjuk azt, hogy a Brexit a hibás, de ez mégis azért egy nagyon rossz jelzés. Nagyon rossz jelzés, hogy pont azokból, azokon a területeken vonunk el pénzt, ahol mindig mindenki üdvrivalgásban tör ki. Hát a tapsból nem lehet megvalósítani projekteket, elég forrásra, pénzre van szükség. Ne csak tapsoljunk, hanem pénzt is szálljunk ezekre a dolgokra. Ezért is nagyon sajnálatos, hogy a Brexit okozta kurtításukat pont ezen területeken érvényesítik. Nagyon fontos az is persze, hogy a forrásokkal a lehető legjobb eredményeket érjük el, a maximális haszon fogalma persze nagyon nehezen definiálható, de pontosan meg kell nézni, hogy mely tagállamokban kell, és hol kell nagyon nehéz döntéseket hozni, és hol kell az Európai Uniónak mindenek előtt megvédenie az EU-s értékeket. A maximális haszon úgy érhető el, hogyha megnézzük, hogy pontosan hova is kerül a pénz. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, kiváló alapot teremtett a további munkához, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés, és végül egy nagyon jó dokumentumot állítunk össze közösen. Köszönöm. And now floor to the uh, representative of the commission. Köszönöm szépen, Maria. bizottság képviselőjének adok szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a vélemény kidolgozásához. Üdvözöljük a véleményt, és üdvözöljük azokat a javaslatokat is, amelyek ebben szerepelnek. Úgy véljük, hogy ezek javítani fogják a szöveget. Úgy vélem, hogy a célkitűzéseink közösek, ezekben a fontos célkitűzésekben a program kapcsán megegyeztünk az is egyértelműen látszik, hogy önök támogatják a programot, valamint támogatják azt a struktúrát is, amit szeretnénk emögött létrehozni. A jogok és értékek program kulcsfontosságú program, és mint ahogy önök is elmondták, számukra is ugyanazok az aspektusok a fontosak. Meg kell találnunk azokat a specifikus szakpolitikai területeket, amelyeket le kell, hogy fedjen a jogok és értékek program, és ezekre kell mindenképpen koncentrálnunk. A DAFNE specifikus célkitűzései, illetve az esélyegyenlőségre vonatkozó célkitűzés és az antidiszkriminációs célkitűzés például ezek közé tartoznak. Valamint az állampolgársággal kapcsolatos célkitűzés is. Nyitottak vagyunk a további együttműködésre, és úgy véljük, hogy erős és értékes programot tudunk majd létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Agnieszka szeretnél ehhez valamit hozzátenni? Igen, szeretnék. Először is szeretném megköszönni a véleményeket és megjegyzéseket. A jobboldali szélső jobboldali pártok folyamatosan nagyobb erővel bírnak, ezért is fontos, hogy közös értékekről beszéljünk. Nagyon sokszor előfordul, hogy amikor az Európai Unió értékeiről és jövőjéről beszélünk, akkor nagyon sokan megemlítik a pénzt és azt, hogy mennyi pénzt kapunk az Európai Uniótól, az egyes tagállamok mennyi pénzt kapnak az Európai Uniótól. De az Európai Uniós tagságnak nem ez a célja, hanem a közös értékek védelme, melyeket én is természetesen támogatok. Köszönöm, a módosítók benyújtási határideje október 16-a. És akkor lépjünk is tovább a következő napirendi pontra, a 15-ös napirend Európai Szociális Alap plusz. A vélemény előadója Agnieszka Kozlovska, a vélemény tervezett megvitatása következik, és akkor most meg is adom a szót Kozlovska asszonynak. Thank you very much, Madam uh, Rapporteur. Uh, I'd like to start from the... Um... Köszönöm szépen. Az Európai Szociális Alap Plusz ról szól ez a jelentés, de az egész kohéziós eh, alapot le, fog, meg fogják, le fogják karcsúsítani. Ez az Európai Szociális Alap Plusz, ez most nagyobb lesz, mint a korábbi kohéziós alap az előző MFF-ben. Az emberekbe való beruházásnak a legfőbb eszköze az ESA Plusz. A vélemény megírása akkor azt vettem figyelembe, hogy az emberekbe való beruházást gender szempontból is vegyék figyelembe, tehát hogy a nőknek például milyen szerepe, a, milyen a szerepe a munkaerőpiacon. Az ESZA plusz alapján el kell azon gondolkodnunk, hogy három program is ide tartozik, az ifjúsági kezdeményezés, az egészségügyi kezdeményezés, illetve a legszegényebbeknek, a legrászorulóbbaknak készült program. Az ESZA plusz egyik prioritása a szociális jogok pillére. Ennek a célja, hogy az munkaerőpiachoz való hozzáférést, illetve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget javítsa. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ezt a célkütőzést csak úgy lehet elérni, hogyha a nők nagyobb mértékben vannak jelen, fizetett munkahelyeken, és hogyha javítjuk a magánélet, illetve a munka egyensúlyát. Az ezzel kapcsolatos csomag azt kéri, hogy jobban használjuk az európai alapokat, hogy megfelelő szolgáltatásokat alakítsunk ki, gyermekgondozás és egyéb szolgál, szociális szolgáltatásokat. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermekek vagy mások számára, eltartottak számára elérhetővé kell tenni, hogy a nők ezáltal jobban hozzájuthassanak a különböző állásokhoz, a munkaerőpiachoz. A nők számára az esélyegyenlőség abban is áll, hogy minőségi, illetve inkluzív képzéshez, oktatáshoz jussanak hozzá, főleg a digitális területen. A digitális gazdaságra való átállás, illetve a technológiai változás csak EU-s szinten hozható létre, mégpedig úgy, hogyha a digitális gender szakadékot is áthidaljuk valahogyan, tehát segíteni kell a nőknek abban, hogy a digitális képzettségüket megszerezzék. A Skills Agenda for Europe azt gondolom, hogy sokat tehet ezért, illetve az, ezek, az Európai Szociális Alap pluszban is meg kell adni ehhez a szükséges finanszírozást. Az ESA plusz a magas fiatalok a fiatalokra vonatkozó magas munkanélküliségi rátát és megkívánja változtatni, tehát ezeken a területeken is nagyobb beruházásra van szükség. A fiatal munkanélküliek és oktatásban nem lévők összetétele nem véletlenszerű. A 20-34 éves nők között az Európai Unióban tehát a 20-34 éves nők között a nőknek az egy ötöde semmiféle oktatásban nem vesz részt, illetve nem dolgozik. A férfiaknál ez az arány több mint 30 százalék. Azt gondolom, hogy egyelő esélyeket kell teremteni a, fiatal, a férfiak és nők számára, tehát azok számára, akik sem oktatásban nem vesznek fel, sem, nem vesznek részt sem képzésben, és nem dolgoznak. Ez egy nagyon fontos jogalkotási téma, és várom az együttműködést az árnyék jelentéstevő kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Agnieszka. Most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőnek, aki én magam vagyok. Én vagyok tehát az árnyék jelentéstevő, és szeretném elmondani most gondolataimat. Szeretnék először is köszönetet mondani a, a vélemény előadójának. Azt gondolom, hogy kiválóan kifejtett álláspontját a vélemény előadója. Nagyon sok dologról van szó ezen belül, a nőjogokról, azt gondolom, hogy egy dolgon talán még lehetne javítani, a véleménytervezetben. A bizottsági javaslat olvasásakor, az Európai Szociális Alap Pluszról beszélek, nos, azt olvasom, hogy ennek az alapnak a nők szegénység, ezt az alapot arra is fel kell használni, hogy a nők szegénységének a problémáját megoldjuk, főleg az idősebb nők esetében igaz ez. Tehát úgy gondolom, azt kéne elérnünk, hogy ez az alap nagyobb mértékben próbáljon meg segíteni a szegénységben élő idős nőkön. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, Ez pedig az oktatás. Nagyon fontosnak tartom az élet hosszig tartó oktatást, hogyha nem ragadjuk meg ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, akkor soha nem fog megváltozni a nők helyzete, vagy nem nagyon fog megváltozni. Természetesen bizonyos módosítók esetében Szívesen együtt működök a kollégákkal, és köszönöm Ágneskának a munkáját. Mr. Pimenta is here, and now I would like to give the floor. Pimenta úr is megérkezett, aki az árnyék jelentés tevő a GUE részéről. Tessék. Obrigado, Sra. Presidente. Ainda cheguei a tempo, ainda consegui ouvir parte da intervenção da relatora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos nem hallhattam a jelentéstevő előadását, bevezetőjét, amit nagyon sajnálok. Az EFS pluszról van szó, illetve ESA pluszról. Egy kicsit tágabb kontextusban kell ezt a dolgot látni. A többéves pénzügyi keretről beszélünk ugyanis, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság politikai opciói egy átfogóbb csomag részét képezik. Amit eddig tudunk, az azt engedi sejtetni, hogy a kohéziós pénzek egy részét csökkenteni fogják, különösen a szociális kiadások terén, miközben más területeket emelnek ki prioritásként, különösen a biztonságpolitika és a militarisztikus megközelítés kerül előtérbe. Ezt látnunk kell, nem tehetünk úgy, mint hogyha mindez nem létezne. Amikor tehát érvekről beszélünk, ezt figyelembe kell vennünk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy most a kohéziós alapra nézvést és az ESA pluszra nézvést milyen opcióink maradnak. Nyilvánvalóan teljesen más, hogy értelmezzük a dolgokat, és a jelentésben van egy sor kijelentés, amit nem támogatok. Vannak olyan szempontok, amelyeket külön ki kell emelnünk. Például ilyen szempont az, hogy az államok hogyan tudnak beavatkozni saját prioritások meghatározásába és a szociálpolitikájuk alakításába. Ennek értelmében vannak nyilvánvalóan különbségek a tagállamok között, Elvileg az új többéves pénzügyi keretben változott volna a kondicionalitás mértéke, a feltételesség mértéke a pénzügyi források használatához kapcsolódóan, ez nyilvánvalóan az ESA plusz esetében sem lesz másként. A kondicionalitás, illetve feltételesség növelése összefügg az európai szemeszterrel, a makrogazdasági irányítással, és pontosan ez az oka annak, hogy ilyen sok támadás éri a szociális jogokat is criam as condições objetivas para a degradação daquilo que são os direitos das mulheres e, a, e aumentar. És ez vezet a nők jogainak támadásához is, és ahhoz, hogy a nőket még inkább diszkriminálják a szociális jogokhoz való hozzáférés terén. Másrésztről az Európai Bizottság megpróbál a maga számára erősebb szerepet biztosítani a pénzekhez való hozzáférés, illetve az engedélyeztetés területén. Mi ezeket a kondíciókat, ezt a kondicionalitást elutasítjuk, és elutasítjuk az Európai Bizottság megerősödött szerepét. Ez az összes alap esetében így van, és az Európai Szociális Alap Plusz esetében sem lesz másként. több politikai célkitűzést végrehajtottak több tagállamban is, és ezek a lépések a szociális jogok megtámadásához, sérüléséhez vezettek, és mindez sokkal erősebben érezhető volt a nők körében. Ezért is fontos számba venni a politikai opciókat, és az okokat, a kiváltó okokat is fel kell sorolnunk. A tagállamoknak a szociális téren mutatkozó szükségleteiket világosan azonosítaniuk kell, meg kell őket fogalmazniuk, és utána lehetőséget kell biztosítani a számokra, hogy maguk döntsenek arról, hogy a költségvetés ezen részét hogyan kívánják felhasználni. Ez nyilvánvalóan olyan kérdéskörrel, kérdéskör lesz, ahol a nemek közötti egyenlőség is szerepet játszik majd. Viszont két-három héttel ezelőtt szavaztunk egy dossziéról, és ott is szóba került, hogy vannak olyan elemek itt, amelyek nem csak a nemek közötti egyenlőség kérdésére vonatkoznak, sokszor a végrehajtásnál egészen más és más hatással bírnak ezek a lépések a, ne- a különböző nemekre. Tudjuk, hogy a jogalkotásban például sokszor nem tesznek különbséget a nemek között, a jogszabály gyakorlati végrehajtása viszont egészen különbözőképpen hat a férfiakra és a nőkre. Igaz ez a szociális jogok esetén is. Ennek szellemében fogjuk folytatni a munkát ezen a dokumentumon, ezen a szövegen. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük. A képviselő úrnak most pedig megadjuk a szót Jan Bergrensnek, az Európai Bizottság részéről. Tessék! Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy én is megkapom a szót. Nagyon szépen köszönöm ennek a szakbizottságnak a szerepvállalást az Európai Szociális Alap Pluszra vonatkozó javaslat kapcsán, és köszönöm a jelentés tervezetet is, illetve a véleménytervezetet. Ha jól értettem, akkor további módosítások is várhatóak. Számunkra ez a munka nagyon fontos, nagyon fontos az önök szerepvállalása a számunkra. Várom a további együttműködést a dosszié kapcsán. Talán nagyon röviden szólnék arról, amit a jelentéstevő mondott. Azt hiszem, teljesen azonos logikát követünk. Az ESA Plus célja, hogy segítsen végrehajtani az európai szociális jogok pillérét, illetve a szociális jogok európai pillérét. Ennek értelmében az emberekbe való beruházás költségvetési fejezete alatt található, Nyilvánvalóan különböző forrásokat, a különböző forrásokat a szinergiák megteremtése érdekében érdemes lenne megfontolni, érdemes lenne összevonni, összekapcsolni egymással. Például a FED alappal, amely a leg kiszolgáltatottabbakra irányul, a legszegényebbekre Európában, a tematikus koncentrációt is fontos megemlíteni. 25% a szociális inklúzióra, és egy kisebb hányad a, azok megsegítésére, akik szükséget szenvednek materiálisan. Nagyon fontos, hogy a nemek közötti különbségeket megszüntessük, vagy legalábbis csökkentsük a különböző területeken, nagyon örülünk annak, hogy felhívják a figyelmet ennek fontosságára, beleértve például a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét, ez nem csak a jogalkotás szempontjából nagyon fontos, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, amit a fiatalokra vonatkozóan mondtak. Úgyhogy ezzel kap- kapcsolatosan majd még keressük a kapcsolatot önökkel. Az ESA Plus továbbra is megosztott menedzsmentű alap, ami azt jelenti, hogy a tagállamok határoznak meg rengeteg programot. Jelen pillanatban 11 konkrét célkitűzést határoztunk meg a négyes cikkben. Nagyjából már mindent tartalmaz, amit tartalmaznia kell, de persze várjuk a további javaslatokat az önök részéről, és ami az adatgyűjtést illeti, a javaslathoz fűzött függelékben, ahol az indikátorok, a mutatók találhatók, világosan látható, hogy az adatgyűjtést nemekre bontva végezzük, amivel azt kívánjuk biztosítani, hogy megfelelően monitorozni, ellenőrizni tudjuk az előrelépést a nemek közötti egyenlőség terén. Köszönöm, nagyon szépen köszönjük. Most pedig Ágnyáske Kozlovszkának adok szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Tisztelt bizottsági képviselő, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Először is azt szeretném megjegyezni, hogy nem az egész eszáról beszélünk, nem az alap egészéről, hiszen itt a FEM szakbizottságban nem ez a dolgunk. A költségvetési szakbizottság vitatja meg azt, hogy az Európai Uniónak többet vagy kevesebbet kellene elszánnia a szociális alapra, ami szakbizottságunk csak is a nemek közötti egyenlőség vetületével foglalkozik. Ez ennek tükrében azonban azt gondolom, hogy nagyon fontos a nemek közötti egyenlőség és az emberi jogok ügye, és ebből a szempontból jobbnak tartom, hogyha az Európai Bizottság nagyobb arányú ellenőrzést gyakorolhat. Az euroszkepticizmus terjed Európában, és ez szorosan összefügg azzal is, hogy egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi jogokat és a nők jogait. Éppen ezért lenne jó, hogyha Európa erő, nagyobb szerepet vállalna, és az Európai Bizottság nagyobb ellenőrzési lehetőségekkel rendelkezne, így szavatolható, hogy a programokat hatékonyan és eredményesen hajtják végre a nő, nők jogainak területén. Azt is szeretném megjegyezni, hogy tegnap a Költségvetési Szakbizottságban volt egy eszmecsere a költségvetésről általánosságban véve, és a parlament egyes javaslatai ugyanebbe az irányba mutatnak, azt javasolják, hogy legyen egy olyan alap, amely megerősíti a demokráciát, amely a nők jogaira is külön kiemelten odafigyel, és amely e- az Európán belüli helyzet javítását szolgálja. Vannak ilyen alapjaink, amelyek harmadik országokat támogatnak keleten és délen, de ilyesfajta finanszírozást az EU-n belül egyelőre nem irányoztunk elő, és világosan kiviláglik, hogy erre viszont nagyon nagy szükség van. A Költségvetési Szakbizottság eszmecseréjén ez megmutatkozott, és különösen fontos lenne, hogy az Európai Bizottság maga, és ne a tagállamok menedzseljék ezt az alapot, ezáltal szavatalhatnánk, hogy nagyobb védelemben részesülnek az emberi jogok és a nők jogai. Voltak megjegyzések az európai, a, a, az alap vonatkozó összeggel kapcsolatosan, azt hiszem, hogy ha más alapokat megkurtítanak, akkor az eleve azzal járna, hogy a kohéziós ö, alap összességében csökken, akkor az ESA plusz viszont növekedne. Köszönöm szépen az összes megjegyzést, egyetértek azzal, hogy a nők szegénységének problémája nagyon súlyos, és ezt kiemelten kell kezelni. A nők, különösen az idősödő nők, vagy idősebb nők körében mutatkozó szegénység elsősorban arra vezethető vissza, hogy egész életük során egyenlőtlenség áldozatává váltak, e- egyenlőtlenséget szenvedtek el, és ez elsősorban a munkaerőpiacra vonatkozik és a bérezésre. a nők többször is meg, megszakítják karrierjüket, többször váltanak munkahelyet, kevesebbet keresnek, sokkal lassabban haladnak előre a ranglétrán egy-egy munkahelyen, mint a férfiak. Éppen ebből adódóan a nők és férfiak által a nők és férfiak esetében a nyugdíj összegét tekintve is 40%-os különbséget látunk. A szegénység elleni küzdelem szempontjából ez nagyon fontos, és a szegénység persze szorosan összefügg a társadalmi kirekesztéssel is. Nem hangsúlyozzuk azonban eléggé azokat a programokat, amelyek külön a nők számára készültek, mert a nők, több nő él szegény sorban, mint férfi. Ezért lenne szükség ilyen kiemelt programra. Köszönöm szépen! Október 12-e délután 15 óra a módosító benyújtásának határideje. Az utolsó mai napi rendi pontunk következik, ha nem tévedek, 16-os pont a női daganatos megbetegedésekből és az ezekhez köthető komorbiditásokból adódó politikai kihívások és a leküzdésüket szolgáló stratégiák. Daniela Ayuto a jelentéstevő, szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása és állásfoglalási indítvány megvitatása következik. Köszönöm szépen Daniela Ájútónak, hogy egy kicsit korábban érkezett az ülésre, és most meg is adom neki a szót, tessék. Grazie, Presidente. Non chiedo scusa se non ho partecipato a tutto il dibattito, ma... Köszönöm szépen elnézést, hogy nem vehettem részt az előző vitámon, majd kicsit gyengélkedem elnézést. Aki követi a szakbizottságunk munkáját, azt tudja, hogy számomra mennyire fontos ez a téma. Az elmúlt hónapokban egy meghallgatást is szerveztünk. Számomra ez szívügy. Úgy vélem, hogy túlságosan keveset foglalkozunk azzal, hogy az ilyen doganatos megbetegedések mennyire viselik meg a nőket. A pszichológiai következményekről például sokszor el szoktunk feledkezni. Úgy természetesen az összes betegről gondoskodnunk kell, de amikor a nők betegednek meg, akkor sokszor képesek vagyunk legyőz, legyőzni a betegséget, de megmaradnak a hegek, és most nem a műtéti hegekre gondolok, megmaradnak azok a helyek, amelyek a női létünket befolyásolják, és éppen ezért lenne nagy szükség a pszichológiai segítségnyújtásra, nyomon követésre, nem csak a betegség során, hanem a, a betegség lefolyása után is, vagy akár segítség a közvetlen környezetnek, a családnak, a gyermekeknek. Szeretném, hogyha a tagállamok, illetve a bizottság költségvetési szinten is lehetővé tennék azt, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. A legfontosabb, a legfontosabbak a szűrőprogramok, a megelőzés, illetve a megbetegedett nők esetében a kezeléshez való hozzáférés, még pedig rövid határidővel. Nagyon sok olyan egészségügyi központ van már, amely kifejezetten a nőket kezeli, és az ilyen típusú daganatos megbetegedéseket. Sajnos sokszor igen hosszú határidőkkel kell szembesülnie a nőknek, a megbetegedett nőknek, és pontosan a hosszú határidők miatt megnövekednek a költségek is. Ezek a költségek egy átlagos európai nő számára sokszor nagyon nehezen elviselhetők. Az Eurostat is erről számol be. Úgy gondolom, hogy a korai diagnózis kiváló eszköze lehet annak, hogy megfelelően küzdjünk a betegség ellen. Ehhez természetesen egy megfelelő költségvetést is kell szentelni. Tudom, hogy a mi szerepünk, a mi lehetőségeink ezzel kapcsolatban eléggé korlátozottak. De például a pszichológiai segítségnyújtás, vagy a különböző műtétek, a különböző daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos műtétek, amikor vagy a méhet, vagy a mellett kell eltávolítani. Nos, ezek nagyon komoly pszichés terhet jelentenek a nő számára. Nagyon nehéz ezeket egy nőnek elviselni, és hogyha a tagállamok ebben segítenének, az nagyon nagy könnyebbség lenne a nőknek. És szerintem, hogyha ezt sikerülne elérnünk, akkor nagyon büszkék lehetünk magunkra. Örülök annak, hogy beszélhetünk erről a témáról, hogy ez napirendre került, és természetesen nagy kíváncsisággal várom a kollégák észrevételeit. Ennyit szerettem volna mondani, hogyha van bármilyen észrevétel, megjegyzés, akkor azt örömmel meghallgatom. Köszönöm. Köszönöm szépen Daniela, Daniela Jurtónak ezt a bevezetőt. Az árnyék jelentéstevők következnek. Mariana Petir az, az első, az EPP e rész. Ez a eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az, e- a jelentéstevőnek a bevezetőt, és köszönöm, hogy eh, a daganatos megbetegedések elleni küzdelemnek szenteli az idejét. A néppárt számára nagyon nagy prioritás ez a téma, ezért, egy, ezért fogadtuk el a szóbeli választ igénylő kérdést és az állásfoglalást, mert úgy gondoljuk, hogy a daganatos megbetegedések kihívást jelentenek minden EU-s polgár számára. Nem csak a megbetegedettek és orvosok problémája hanem társadalmi szintű és politikai szintű probléma is ez egyben. Előrelépés van az orvostudományban, mégis egyre több a daganatos betegségtől szenvedő beteg. Az EU nem tudja ezt egyedül megoldani, nem tudják a tagállamok egyedül megoldani, ezért közös megoldásra van szükség. A néppárt úgy véli, hogy az állásfoglalási indítványt még lehet jobbítani, ami például a kutatást, valamint a megbetegedések korai felismerését és a megelőzést illeti. Emellett nagyon fontos a magánélet és a munka közötti egyensúly, mind a betegek, mind pedig a hozzátartozóik esetében. Erre a területre külön oda kellene figyelni, például rugalmas munkafeltételek megteremtésével megfelelő megközelítésre van szükség a férfiak és a nők megbete- női megbetegedettek esetében is, hiszen a férfiak is ugyanúgy megbetegszenek a daganatos betegségekben, mint a nők, és azért persze fontos, hogy a nemekre lebontva kapjunk adatokat. A palliatív gondozás, a palliatív szolgáltatások is nagyon fontosak, ezeket is kiemelten kell kezelni, és egy nagyon fontos szempont számunkra ez is. Ezzel kapcsolatosan módosítókat fogunk benyújtani. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezen a téren megfelelő megoldásokra van szükség, és jobb jogszabályi keretre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Petir asszony. A szocialisták sedója Borzán asszony, de, de ő nem tud itt lenni a mai napon, úgyhogy én fogom akkor felolvasni az ő hozzászólását ehhez az állásfoglaláshoz és szóbeli választ igénylő kérdéshez. Tehát Borzán azt, hogy maximálisan egyetért az előadóval mind a kérdés, mind pedig az állásfoglalás legfontosabb pontjainak tekintetében. Borzán hogy önmaga is gyakorló orvosként dolgozott, ezért nagyon fontosnak tartja a rák minél hamarabbi beazonosítását és diagnosztizálását a WHO stratégiáját támogatni kell a méhnyakrákos betegségek megelőzésének kapján, kapcsán. Nagyon fontos, hogy meglegyenek a megfelelő források, amelyek a korai felismerést, illetve az alapvető diagnosztikai eljárásokat lefedik a méhrák esetében. Ezeknél a betegségeknél a mortalitási különbségek óriásiak nyugat és kelet között, tehát ez egyfajta strukturális egyenlőtlenséget valósít meg itt az Európai Unióban, pedig mindenhol léteznének már költséghatékony diagnosztikai eszközök. Borzán asszony azt mondja, hogy nagyon komolyan adatokat kellene gyűjtenünk a korai diagnosztikai eszközökről és ezek felhasználásáról, hogy pontosabb információval rendelkezzünk a tendenciák kapcsán, illetve hogy milyen intervallumonként, milyen időközönként van kötelező szűrés, illetve hogy a nők mennyire jelentkeznek önkéntesen szűrésre. Sok esetben olyan információkat kapunk a tagállamoktól, hogy nagyon rosszak az egészségügyi ellátások minőségei. Borzán asszony mindent úgy gondolja, hogy a rákellenes harc rendkívül fontos célkitűzés, és maximális elkötelezettségről kell tanúbizonyságot tennünk, hogy segíthessük azokat a nőket, akiket daganatos betegségek támadnak meg, hogy minél hamarabb felépülhessenek ezen szörnyű betegségekből. Úgy látom, hogy nem kíván senki hozzászólni, akkor Danielát kérdezem. Csupán köszönetet szeretnék mondani kollégának is, és elnökasszonynak is, amennyiben közvetítette az árnyék jelentéstevő véleményét, álláspontját. Följegyeztem magamnak, amit mondtak, és természetesen ezt tükrözni fogom majd az általam készített vált, vázlatba. Köszönöm szépen! A módosítók előterjesztésének határideje október 15-e. Now any other business? Egyéb kérdések? Nincs. Következő ülésünk október második felében lesz, Strasburgi ülés lesz ez majd, a következő brüsszeli november 8-án lesz, 9 órakor kezdődik ez majd. Ezzel kapcsolatban nincs több mondandó, senkinek semmi mondani valója nincs, úgy látom. Köszönet mindenkinek, köszönet a titkárságnak, köszönet a képviselőknek, köszönet a tolmácsoknak, a tanácsadóknak. Köszönjük mindenkinek, kellemes estét kívánok! Most pihenjenek, de holnap jöjjenek vissza az Európai Parlamentbe.